Javaslom, hogy kezdjük el az ülésünket. Egy-két technikai észrevétellel szeretném kezdeni. Minden hivatalos nyelvre van ö, fordítás, tolmácsolás, azaz a gélik kivételével. Mindenkinek fel szeretném hívni a figyelmét, hogy a weben is követhető a meghallgatásunk, és a felszólalók felszólalását, hangfelvétel készül belőle. Kedves vendégek, kedves barátok, üdvözlöm a jogi szolgálat által, jogi és a PETI szakbizottság által szervezett um, közös uh, rendezvényt, amelyben a nemzeti és az európai ombudsman vesz részt. Remélem, hogy ez jó lehetőséget kínál majd arra, hogy um, az Európai Uniós jog alkalmazásából szerzett tapasztalatokat kicseréljük, hiszen úgy gondoljuk, hogy az, úgy gondolom, hogy ebben egyetérhetünk, hogy az uniós jog átültetése és alkalmazása nem technikai kérdés, hanem ezek kulcs kérdései az unió demokráciájának, és demokráciánk, mint tudjuk, számos kihívás előtt áll, a jogállamiság krízise, valamint az emberek bizalma abban, hogy a jogállam, illetve a politika betartja és teljesíti az ígéreteket megrendült. Éppen ezért az uniós jog hatékony alkalmazása kulcs jelentőséggel bír annak érdekében, hogy legitimitásunkat, hitelünket megtartsuk. Az uniós jog csak akkor járhat eredménnyel, és akkor bíz, szolgáltathat megfelelő eredményeket az állampolgároknak, és a cégeknek, ha megfelelően alkalmazzák. Ha az alkalmazás késedelmet szenved, akkor az állampolgárok és a vállalkozások nem e, részesülhetnek az unió jog, uniós jog által kínált előnyökben. Ezért a mai ülésünk nagyon fontos, hiszen meg kell erősítenünk elkötelezettségünket e, amellett, hogy e, az uniós jog ne tűnjön el, mint homokban a víz a végrehajtás során, hanem valódi végrehajtás történjen belőle. Az EU-s jogszabályok és a szakpolitikai tesztek ö, egyre nagyobb jelentőséggel bírnak, főleg a Lisszaboni szerződés óta, már az EU szakpolitikáinak és jogszabályainak előkészítése során a hatásvizsgálatok egyre nagyobb szerepet játszanak, párbeszédbe lépnek az Európai Uniós jogalkotók a tagállami parlamentekkel, illetve az Európai Uniós jogalkotói javaslatok, amelyek a szubszidiaritás elve alá tartoznak, ezekben az e- nemzeti parlamentek is megszólalhatnak. Így teremtjük meg az uniós joga, jogalkotás és az uniós fellépés legitimációját. Nem csak a nemzeti parlamentek és az adminisztrációk vesznek részt a végrehajtásban, hanem számos nemzeti, regionális vagy helyi szereplő vesz részt, az Európai Unió intézményei pedig felelősek azért, hogy világos, átlátható és bizonyítékokon alapuló jogszabályok jöjjenek létre. Hogyha hozzáférhetőek a jogszabályok, akkor jobban lehet őket alkalmazni, és az állampolgárok és a cégek is jobban megértik, milyen jog és milyen kötelezettség hárul rájuk a jogszabályokból. Remélem, hogy izgalmas nap előtt állunk, és már is megadom Csáki Pál kollégámnak, aki a Peti Szakbizottság alelnöke, hogy nyissa meg ezt az ülést. Köszönöm szépen, kedves európai parlamenti képviselők, kedves előadók, kedves résztvevők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem Önöket a petíciós szakbizottság nevében. Üdvözölhetem a résztvevőket, ezen az interparlamentáris ülésen, amelyet a petíciós és a jogi szakbizottság az Európai Ombudsmanok hálózatával közösen szervez meg. Az Európai Uniós jogszabályok végrehajtása és alkalmazása találkozunk témája. Az a kérdés, hogy megfelelünk az európai állampolgárok elvárásainak, és felfigyelünk-e a jogszabály rossz alkalmazására vagy megsértésére. Márpedig a petíciók, amelyeket benyújtanak hozzánk, gyakran ezekre a kérdésekre világítanak rám. Két esettanulmányt mutatnak be a szakértők ma délelőtt, és ez a két esettanulmány olyan jogszabályok végrehajtásával foglalkozik, amelyére sok petíció irányul. Egyrészt a 2014-es irányelv a köz- és projektek környezeti hatásának elemzéséről, másrészt a 2004-es rendelet a légi, utas, légi utasok jogai tekintetében a környezetvédelmi és a fogyasztóvédelmi jog két olyan jogterület, ahol az állampolgárok úgy gondolják, hogy az Európai Uniós jogot jobban lehetne alkalmazni, Ezek a kérdések a nemzeti parlamenteket, az európai és a nemzeti ombudsmanokat, valamint számos szakértőt foglalkoztatnak, és őket hívtuk meg azért, hogy ezen témákat itt ma megbeszéljük. Élvezetes és egyben termékeny vitát kívánok minnyájunknak, és most pedig megadom Szelin Góner asszonynak, az Európai Bizottság főtitkár helyettesének a szót, hogy tartsanak bevezetőjét. Jó reggelt kívánok! megtiszteltetés, hogy egy-két bevezető szót, oszt, gondolatot ott oszthatok meg önöknek, és izgalmas nap előtt állunk. Ahogyan Juncker elnök a legutolsó unióról szóló beszédében, State of the Union beszédében elmondta, az unió a jog alapján állik, áll, tehát a megfelelő jog végrehajtás és alkalmazás előfeltétele annak, hogy a vállalkozások és az állampolgárok a jogot élvezhessék, a jog előnyeit élvezhessék. Fontos, hogy él, élhessenek azon jogokkal, amelyeket a jog rájuk ruház, de ugyanakkor a jogorvoslat mindenfajta lehetőségével is élhessenek, hogyha a jogot megsérti valaki. Nem csak az Európai Bizottság feladata ez, amely feladattal a jog sértési eljárás keretében él, hanem minden tagállamnak is lehetősége van, hogy a jogorvoslat lehetőségét megnyissa. Röviden el szeretném mondani, hogy a bizottság mit tesz ezen a területen. Két évvel ezelőtt egy közleményt fogadtunk, el, mely egy stratégiai megközelítésről szólt, Európai Uniós jogszabály, jobb, jogszabályok jobb eredmények a jobb végrehajtás által ez a közlemény címe mivel foglalkozunk itt? Egyrészt, hogy hogyan lehet szorosabbra fűzni a kapcsolatukat a tagállamokkal a végrehajtás során, hiszen a megelőzés jobb, mint a gyógyítás, tehát eh, célra vezetőbb nem azonnal jogsértési eljárásokat indítani az Európai Bíróság előtt, hanem egész egyszerűen szorosan együttműködni a nemzeti parlamentekkel, a nemzeti hatóságokkal, az uniós jogszabályok átültetés és végrehajtása területén, átültetésről, az irányelvek területén beszélünk. Itt a bizottság nagyon sok eszközt, iránymutatást ad a tagállamoknak annak érdekében, hogy a legjobban az Európai Parlament és Tanács a két jogalkotó szándékát legjobban megjelenítő módon ültesse be a jogszabályt. De hogyha egy állampolgár vagy egy vállalkozás panasszal él, akkor ahelyett, hogy azonnal a bírósághoz fordulnánk, keresetet indítva, tudjuk, hogy az Európai Bíróságnál az eljárások hosszú éveket vesznek igénybe, sokkal inkább párbeszédbe lépünk a tagállamokkal jó megoldást keresve. A végrehajtási politikánk második pillére abban rejlik, hogy gyorsan és hatékonyan lépjünk fel azon jogszabálysértések ellenében, amelyeket párbeszéddel meg lehet szüntetni. A bizottság itt négy prioritást határoz meg. Lássuk ezeket. Az első, azok az esetek, ahol az átültetés nem történt meg, vagy nem helyesen történt meg, amikor tehát az irányelveket nem ültették át. Második eset, amikor a tagállamok nem felelnek meg az Európai Bíróság ítéletének, harmadsorban egy olyan eset, amikor az Európai Uniós pénzügyi érdekei vannak veszélyben, illetve negyedik eset, amikor az Európai Unió kizárólagos hatásköre került veszélybe. Ez az a négy prioritás, amelyet a végrehajtásra fókuszálva figyelembe veszünk, de tudjuk, hogy például a cégek vagy az állampolgárok számára nem mindig ez jelenti a legfontosabb kérdést, ezért fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti és az európai ombudsmannal való együttműködés nagyon, ezért ilyen fontos ez az együttműködés, hiszen Önök, a nemzeti ombudsmanok az első entry pointok, az első pont, ahova az állampolgárok panaszukkal fordulnak. Ráadásul az nemzeti ombudsmanok vizsgálata gyakran rendszerszerű hibákra világítanak rám, ezért úgy gondoljuk, hogy a nemzeti ombudsmanokkal való együttműködésben rejlik a partneri kapcsolat lényege. Egy évvel ezelőtt az első munkatalálkozót rendeztük meg az európai és a nemzeti ombudsmanok részvételével, és a bizottság szolgálatai vettek itt részt, vizsgálva, hogyan lehet ezt a partneri kapcsolatot igazi, élő, aktív partneri kapcsolattá tenni. Hol állunk a végrehajtással egy évvel a közlemény kibocsátása után? Az Európai Számvevőszék szeptemberben egy áttekintő véleményt készített, amely egy pillanatfelvételt ad a mai helyzetről. Ez a számbevőszéki jelentés pozitív módon beszélt azon eredményekről és erőfeszítésekről, melyeket a bizottság tett az Európai Uniós jogszabály végrehajtásáról szóló közlemény megjelenítése végrehajtása során, prioritásokról is beszél, illetve szól arról, hogy hogyan határozott meg a bizottság maga-maga számára határértékeket, benchmarkokat, Harmadsorban, hogy hogyan próbáljuk megerősíteni az együttműködést a tagállami szervekkel, hatóságokkal. Negyedsorban kiemeli a számvevőszéki jelentés, hogy a tagállami adminisztrációval és a szereplőkkel hogyan építjük fel a kapcsolatot. Nagyra értékeltük a számbevőszék elismerő szavait, de a két bírálattal ellátott területre is figyelünk. Egyrészt az egyik kérdés, amelyet a szembe viszik felveteti, az állampolgárok jogát hogyan kezeljük. Meg vagyunk róla győződve rólam, hogy az állampolgári vagy a cégek által benyújtott jogsértésről szóló panaszok um, rávilágítanak a panaszra, nagyra értékeljük ezeket a panaszokat, um, és próbáljuk ezeket a jó ügykezelés elvei alapján kezelni, egyrészt gyorsan feldolgozniuk a iránymutatást adni a panaszosoknak, és elköteleztük magunkat, hogy 12 hónap alatt válaszoljunk a panaszokra, és ez nagyon nagy kihívást jelent számunkra. De nagyon gyakran a panaszosok azt mondják nekünk, hogy az EU jogot nem tartál, tartotta be, valaki adjanak nekünk pénzügyi kártérítést. Nos, ebben a bizottság nem tud tenni semmit, itt a tagállami bíróságok rendelkeznek joghatósággal, illetve életékességgel. Fontos tehát, hogy az állampolgárokat tájékoztassuk, hogy hol kaphatnak jogorvoslatot, illetve akár kártérítést. Segítsünk nekik abban, hogy megtalálják a saját jogorvoslatukhoz a megfelelő fórumot. Gétrét fórumot. gateway Egy szóval az átláthatóságát kell, kell meg, megteremteni, nyitottabbnak, átláthatóbbnak kell lenni végrehajtás tevékenysége során, de még itt van mit tennünk. Az állampolgárok transzparenciára, átláthatóságra vonatkozó kérése két irányú. Egyrészt tudni szeretnék, hogy mit teszünk, amikor végrehajtunk valamit, másrészt tudni szeretnék, hogy milyen ügyeket fogadunk be, hogyan kezeljük ezeket, hogyan bánunk velük, és éppen ezért minden egyes ilyen jogsértési ciklus után sajtóközleményt bocsátunk ki, ezen felül pedig éves jelentéseket is írunk, amelyek a jogsértési ügyek kezeléséről szólnak. A önök szakbizottságaival való együttműködés is jó lehetőséget ad arra, hogy eh, figyeljünk az állampolgári panaszokra, és egyben feedbacket is adjunk a munkákról. De az állampolgárokat az is érdekli, hogy az irányelveket hogyan ültetik át a tagállami szinten, és szeretnék összehasonlítani az egyes tagállami átültetési folyamatot. Így a tagállamok tehát láthatják, hogy a saját nemzeti parlamentük hogyan ültette át az irányelvet, túllépette esetleg, további szabályozásokat fogadott el az irányelv szellemében. Ennek érdekében a bizottság összehasonlító információkat bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ebben a kontextusban tehát a tagállami parlamentek szerepe alapvető fontosságú, hiszen biztosítanunk kell, hogy a nemzeti parlament által végrehajtott átültetés megfeleljen a jogszabály szellemének, és nagyon fontos, hogy a nemzeti fórumokon, a nemzeti parlamentekben politikai vita is zajlik, így öm, érkezik meg kvázi az irányába nemzeti kontextusban. Azzal zárom mondandómat, hogy még egyszer kihangsúlyozom, hogy az Európai Uniós jogszabály végrehajtása minnyájunk számára feladatot jelent. Nem egy statikus kérdésről van szó, folyamatosan, dinamikusan át kell tekintenünk a végrehajtás folyamatát, nem merev szabályokat kell érvényre juttatni. A bizottság múlt héten az egységes a közös piacról egy közleményt bocsátott ki. Az Európai Tanács fordult hozzánk azzal a kéréssel, kedves bizottság, határozzátok meg azokat az akadályokat, melyek a közös piac működése előtt állnak. Megvizsgáltuk a területet, láttuk a hiányosságokat, láttuk, hogy hol kell lépéseket tenni a jogalkotónak, és a közleményünkben egy nagy rész arról beszél, hogy a hiányosságok gyakran az EU, a nemzeti vagy a helyi szintű végrehajtás területén jelentkeznek. Nos, éppen ezen felismerésből játszik nagyon fontos szerepet a mai konferencia, hiszen még egyszer mondom, a jogszabályok megfelelő átültetés és alkalmazása nélkül nem lehetnek hatékonyak a jogszabályok. Mindenkinek sikeres napot kívánok, és kíváncsian várom, hogy mivel gazdagodunk a mai nap során. Köszönöm. Thank you, miss. Köszönöm szépen. Azonnal meg is adom a szót az ombudsman asszonynak. Aurélia asszonynak, tessék. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek egy olyan fontos témára beszélünk, amely nem csak Európa számára elengedhetetlen, hanem a demokrácia kihívások megértéséhez is. Az embereknek lehetőséget kell adni, hogy megértsék és befolyásolják azokat a jogszabályokat, amelyek a mindennapi életükre hatással vannak. Ez a demokrácia lényege, és elengedhetetlen emellett az autonómia és az, az ellenőrzés szempontjából is. Nagyon fontos, hogy ér érezzük, hogy nem csak a fejünk fölött döntenek. A globalizált és összekapcsolt társadalomban, ahol az új technológiák nagy szintű ellenőrzést tesznek lehetővé, ez azt gondolhatják a polgárok, hogy sem ők, sem a nemzeti parlamentek nem tudják már ellenőrizni azokat a jogszabályokat, amelyek meghatározzák az világot, amiben élünk. A Take Back Control volt az Egyesült Államokban a választások mottója, tehát vegyük vissza az ellenőrzést. Ez nagyon fontos az emberek számára. Az emberek úgy érzik, hogy elveszítették az ellenőrzést, és ezzel a jogalkotó intézmények hitelessége csökken. Az euroszkeptikusok használják ki e, ezt e, az érzést, és ők gyakran beszélnek arról, hogy az emberek elvesztették az ellenőrzést, e, de közben gyakran mások is használják ezt, akik Brüsszelt akarják okolni, kárhoztatni az általuk elszenvedett, vagy úgy érzik, hogy elszenvedett negatív hatásokért. miközben gyakran ők is részt vettek a döntéshozásban, amely döntést aztán később folyamatosan kritizálnak, vagy nem hajtanak végre. Nemrégiben, amikor arról beszéltünk, hogy a tanácsban a döntéshozás mennyire e, e, tartozik elszámoltathatóság alá. A polgárok jogai nem szabad, hogy csorbát szenvedjenek eh, ahhoz, az európai jogalkotással ahhoz képest, mint hogyha nemzeti szinten született volna meg az adott jog. A jogok be nem tartása, jogszabályok eh, be nem tartása eh, miatt indított eljárások száma tavaly 716 volt az Európai Bizottság részéről a jogi eljárások, akiknek erre lehetőségük van, szintén hatékonyak lehetnek. A közkonzultáción keresztül az érintettek és a polgárok megpróbálhatják megváltoztatni az adott jogok, jogszabályok hatását. Aztán az európai polgári kezdeményezés is egy hasonló eszköz. Az ombudsmani hivatal szintén szerepet játszhat. Mi eh, hidat képezünk a polgár és a nemzeti adminisztráció eh, között, és az Európai Ombudsmanok Hálózata eh, segítségével az európai polgár és a európai jogalkotás között is hidat akarunk verni elkezdtünk párhuzamos vizsgálatokat kezdeményezni, és itt nemzeti és jogszabály alkotói szintről van szó. A Lisszaboni szerződés létrehozta a nemzeti parlamentek, megerősítette a nemzeti parlamentek szerepét. A nemzeti parlamenteknek nagyon fontos szerepük van az irányelvek átültetésében, az új mechanizmusok, például a sárga kártya alkalmazásában. Az, a nemzeti parlamentek európai ügyekért felelős bizottsága is fontos szerepet játszanak. A parlament közi párbeszéd igyekszik ezt életet, élettel megtölteni. Mindazonáltal a mechanizmusok és az eljárások mögött, eh, amelyeknek lényege, hogy a nemzeti parlamentek erősítsék a hatásukat, elengedhetetlen, hogy eh, eléggé megerősödjünk ahhoz, hogy ezt a szerepet vállalni tudjuk. Ehhez az is szükséges, hogy az embereket tájékoztassuk, hogy tudjanak ezekről a lehetőségekről, és közben miközben igyekeznek, igyekezni próbálnak hatással lenni a jogalkotásra, akkor ezt vegyük komolyan a polgárok és az európai intézmények közötti kapcsolatot így erősíthetjük. Konkrét, konkrét pontként Hadd említsem meg azt, hogy akármilyen strukturális változások születnek az ICI e esetében, a legfontosabb az ICI e szervezők elképzelései és az Európai Bizottság javaslatai közötti hézag, ami elgyengíti a rendszert. Tehát ez az európai polgári kezdeményezés nagyon lassan indult be, több évig tartott, míg beindult. Nyilván ez nagyon frusztráló azok számára, akik sokat dolgoztak azon, hogy közvetlen jogi hatásuk legyen. A polgárok elvárásai, elvárásait tehát komolyan kell venni, és miközben az polgárok próbálnak az európai jogalkotással hatással, hatással lenni. A legegyszerűbb az egyszerű tájékoztatás. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek és a polgárok tudják, hogy hogy lehetnek hatással az európai jogalkotással. A 2019-es választás lakmusztesztje lesz az Európai Unió populisták kihívására adott válaszának. Elengedhetetlen, hogy a polgárok úgy érezzék, hogy őket meghallgatják, és ő nekik az ő szavukat komolyan veszik a jogalkotásban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a mai vitát. Köszönöm szépen, Aurelia asszony, ezt az izgalmas bevezetőt, és most rátérhetünk az első témára, az Európai Uniós jog átültetése, végrehajtása és alkalmazása az első öm, részben néhány esettanulmányra térünk ki. A Júri és a Peti Bizottság hatáskörébe vagy illetékességében tartozó jogszabályokról van szó. Tehát itt az átültetési és végrehajtási nehézségekről lesz szó, és ezzel öm, kitérünk arra, hogy hogyan lehet eh, a parlamenteket eh, felkészíteni arra, hogy gyorsabban, jobban, hatékonyabban ültessék át a jogszabályokat. Az első téma a mediáció. Ez egy kulcsfontosságú mérföldkő, eh, hiszen ez a a polgári és kereskedelmi ügyekben a kölcsönös megértésen alapuló megoldásokat preferálja, és az Európai Uniós politikának az egyik célkitűzése a közös, jó, a közös jogtérség létrehozása. Ennek a jogszabálynak a célja, hogy tehermentesítsük a e, bíróságokat, megkönnyítsük az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, csökkentsük a költségeket, elkerüljük a hosszadalmas pereket, pereskedést, amely a bírósági eljárással jár a mediáció nagy előnyökkel jár, e, időt és költségeket takarít meg, és az érintett felek szükségleteire szabott dologról van szó. A jogi ügyek bizottsága monitorozta az átültetést és a végrehajtást, meghallgatásokkal, workshopokkal figyelte ezt és elemezte ezt, meghallgattuk a szakértőket, és tavaly elfogadtunk egy végrehajtási jelentést, és megvizsgáltuk, hogy milyen hatása volt ennek a jogszabálynak a polgárok és az üzleti világ életére vállalkozások életére. A szakbizottság abból indult ki, vagy azt a következtetést vonta le, hogy ez az irányelv mindenképpen szükséges és hasznos volt azzal kapcsolatban, hogy felhívja a figyelmet a mediáció előnyeire, de a végrehajtás a tagállamról tagállamra változik. És ezért Számos ajánlást fogalmaztunk meg a tagállamok számára, hogy hogyan tudják a mediáció alkalmazását terjeszteni és erősíteni. Remélem, hogy erről hallunk majd. Most Maria José Martínez Iglesias szeretném üdvözölni, aki az Európai Parlamenti Jogi Szolgálatának igazgatója, jogi ügyek igazgatóságáról. Tessék, meg is adom a szót. Nagyon köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy másnak a nevében kell felszólalnom, aki jelenleg az Európai Bíróságnál van. A jogi szolgálat ennek a mai eseménynek az előkészítésében aktívan részt vett. Ez a mai téma rendkívül fontos az Európai Parlament számára, illetve a mi szolgálatunk számára is. egy olyan jogközösségben, mint az Európai Unió, a jog alkalmazása központi fontosságú, hiszen jogállamban élünk. A jognak, magának a megléte attól függ, hogy alkalmazzuk-e. Hogyha a hatóságok nem képesek arra, hogy garantálják a jog hatékonyságát, akkor a jogállam egészen egyszerűen nem létezik. Na már most az Európai Uniós jog természetéből fakadóan törékeny dolog, már ami az alkalmazását illeti. Először is azért, mert párbeszédnek 28 jogi rendszer párbeszédének az eredménye, 28 jogi kultúrán, kultúra közötti párbeszédnek az eredménye. Az Európai Unió maga egy decentralizált politikai szerkezet nincs igazi végrehajtó hatalma, vagyis a tagállamoknak kell alkalmazniuk a jogot és garantálniuk annak hatékonyságát. Ez egyrésztről azt jelenti, hogy a nemzeti parlamentek részt vesznek az Európai Unió uniós jog átültetésében, amikor nem irányelvekről ö, van szó, illetve a hatóságok, a közigazgatási hatóságok szintén részt vesznek mind az átültetésben, mind az alkalmazásban. Ami az átültetést illeti, az átültetés során több nehézséggel szembesülünk. Először is különböző mentalitások, amelyek a különböző kultúrákból származnak, na de erről már beszéltem. Továbbá a parlamentek máshogyan alkalmazzák a jog, jogokat, jogszabályokat, és más szinten alkalmazzák azokat. És van még egy másik jelenség, a gold plating, vagyis az, hogy az európai, az eredeti európai normához képest új dolgokat teszünk bele a jogszabályba. Amikor közvetlen alkalmazásról van szó, vagyis amikor nincs szükség átültetésre, akkor pedig a különböző közigazgatási gyakorlatok, különböző értelmezések okozhatnak fejtörést. Emiatt az Európai Unióban nincs jogi homogenitás. Ez a mereggeli program betekintést enged majd konkrét példákba, milyen problémák ismerülnek fel. egy parlamentnek, az Európai Uniónak hol is van az érteke ebben. Az Európai Uniónak, az, Euró- az Európai Unión belül az Európai Bizottság ellenőriz, a jogalkotó pedig először is az ellenőrzésekben vesz részt, vagyis az, a bizottság tevékenységének ellenőrzésében. Mindennek pedig az a célja, hogy a saját tevékenységünknek a hatékonyságát garantáljuk, biztosítsuk. Mindennek az a célja, hogy a jogalkotást biztossá kell tenni, hiszen ez minden folyamat célja. Az Európai Uniós jog alkalmazása fontos részét képezi a nemrégben kötetett intézményközi egyezményeknek, például a minőség jogalkotás csomagnak. Vagyis az európai intézmények elfogadják, hogy mirátokkal illessék őket a végeredményről. Nyilvánvalónak tűnhet, hogy az Európai Uniós jogalkotóknak együtt kell működniük természetesen a többi parlamenttel, vagyis a nemzeti parlamentekkel, a tagállami parlamentekkel. A parlamenteknek ugyanis az átültetésben fontos szerepük van, illetve az ellenőrzésben is. Nemzeti szinten a végrehajtást ők ellenőrzik. A tagállami ombudsmanoknak a szerepe is rendkívül fontos, ugyanis a tevékenységük során láthatják, hogy az Európai Uniós joggal kapcsolatban mik merülnek fel, tehát mi történik, amikor egy európai jogszabályt a tagállamban próbálunk alkalmazni. Zárásképpen egy kicsit előre megyek, és már a mai, mai napnak a konklúzióira szeretnék áttérni. Szerintem ugyanis ezt a kérdést kell feltenni, hogy vajon intézményesíteni kell-e ezt a fajta együttműködést. Akár a közigazgatási szervezetek, a parlamentek, ombudsmanok közötti együttműködés során, akár a politikai szinten történő együttműködés után. Ne felejtsük el, hogy a jegyzőkönyv illetve a melléklet, amely a szerződésnek a melléklete, kimondja, hogy szükség van együttműködésre, méghozzá állandó együttműködésre. Ellőr már láthattuk példákat, pénzügyi szinten például. Zárásképpen tehát arra invitálnék mindenkit, hogy gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehet együttműködni. Köszönöm. Nagyon köszönöm én is. Nagyon köszönöm ezeket az ajánlásokat, javaslatokat. Köszönöm, ezek a mai napra iránymutatásul fognak szolgálni. És akkor kezdjük is az elemzéseket, a meditáció, mediációs uh, irányelvről, és hát is adnám a szót először is Giuseppe de Paolónak, aki az alternatív miterendezéssel foglalkozik a Mitchell Hamline School of law ez az Egyesült Államokban található. Ha minden igaz, 15 perc áll rendelkezésére. Ahogyan láthatják, a cím alapján rögtön belevágnék a dolgok közepébe. 15 percem van, 15 percben megpróbálom majd elmondani, hogy véleményem szerint miért nem tudja teljesíteni ez az irányelv a célját. Um, nagyon jó a cél, de nem sikerült a célt teljesíteni. Szeretném megvizsgálni, hogy ez miért van így, és mit tehetnek az európai intézmények a helyzet megoldásának érdekében. Az a helyzet, hogy bizonyos körökben a 2008-as irányelvre egy nagy paradoxként szoktak re, ö, hivatkozni. Először is azért, mert a mediációról nagyon sokat beszélünk, nagyon sokat említjük, viszont tíz év után az összes kereskedelmi és polgári eljárásnak csak egy százaléka, egy százalékában merül fel mediáció. Ez azt jelenti, hogy az egyes cikk, amely kimondja, hogy több mediációra van szükség, és kiegyensúlyozott kapcsolatra a mediáció, illetve az igazságszolgáltatási eljárások között, ez a cél nem teljesül. A harmadik dolog, amiért paradoxonként hivatkozunk erre az irányelvre, az az, hogy 2014-ben készült egy jelentés, amely elmondta, hogy az Európai Uniós állampolgárok és vállalkozások számára milyen költséggel jár az, hogyha nincs mediáció. Ez hatalmas, hatalmas szám jött ki, 40, 20-40 milliárd euró évente. Negyedik dolog, hatalmas teher hárul így a közigazgatási szerveknek a vállára. Sokan nem is tudják, hogy a polgári ö, ö, eljárások során nem a peresek fizetnek, hanem általában csak 25 et fizetik ki a felek az eljárási költségeknek, a többit pedig az adókból fizetik azoknak az adójából, akik egyébként nem mennek bele perekbe. Ötödik dolog, vannak rejtett költségek is. A konfliktusok ugyanis nagyon sokba kerülnek, és ezekből, ezek egyre csak nőnek, egyre több konfliktusra számíthatunk. A vállalkozásoknak többbe fog kerülni az, hogy a munkavállalóikkal, a, a partnereikkel megoldják a konfliktusokat. Hogyha valami már a bíróságra kerül, vagy esetleg erőszak merül fel, az ugye egyre rosszabb, és éppen ezért mediációra lenne szükség már a konfliktus kirobbanásának kezdetekor. Az a nagy paradoxon ebben az egész mediáció dologban, hogy egy tagállamban sikerült a mediációt felhasználni, illetve ezen kívül még Törökországban. Na de nézzük az Európai Uniós országot, itt Olaszországot említeném, ahol is 15 20-szor annyi mediációt alkalmaznak polgári és kereskedelmi ügyekben, mint bármelyik más Európai Uniós tagállamban. A mediációt használják, és Emiatt az új peres eljárásoknak a száma 30%-kal csökkent. Tárgyalás mediáció folyik még a peres eljárások előtt. Van, ahol 49%-kal sikerült ö, csökkenteni az új, fele, az új peres eljárásoknak a számát. A mediációt ö, a polgári eljárásoknak csupán 15%-ában használják. Tehát az olaszokról nem azt kell elmondani, hogy nem hogy egyre jobban akarnak mediáci, mediálni, hanem inkább azt, hogy hogy a szabályok erre bíztatják őket. Törökországban pedig az olasz mediációs modellt használva egy új ö, modellt sikerült elfogadni, amelynek az értelmében 13 ezerről 200 ezerre nőtt a mediációk száma évente. A török jogalkotók próbálják ugyanezt a mechanizmust átterjeszteni az összes kereskedelmi eljárással. Miért is van ez a nagy áttérés a mediációra. Nagyon egyszerű a dolog, mediációba könnyű belekezdeni. Azokban az országokban, ahol alacsony a mediációs szint, ott a felek teljesen teljesen rendben van az, hogyha semmiféle erőfeszítést nem tesznek. Bele kell menniük a mediációba ahhoz, hogy ez az egész elkezdődjön. Nem csak Olaszországban, hanem Törökországban is mindenhol ellentétes a mechanizmus, vagyis arról kell, szava, arról kell ö, dönteni, hogy ne menjenek bele az adott eljárásba. Tehát ö, mondhatják azt, hogy nem akarnak egyáltalán semmiféle mediációs ö, eljárásba belemenni, viszont találkozniuk kell, hogy legalább megpróbálják azt hogy lássuk, hogy milyen egyszerű és mégis milyen ö, nagy hatással bír az opt-in az opt-out szemben. Itt a 2003-as Johnson and Goldstein ö, tanulmányt hozzám, hoznám például. például. Régen, akkoriban nagyon nehéz volt szerveket találni, hogyha valaki szerveltültetésre várt. Megnézték az emberek, hogy mi, megnézte ez a tanulmány, hogy mi lehet ennek az oka. Természetesen beleegyezésre van szükség, és a tanulmány arra jött rá, hogy nincs olyan ország, hogy, olyan, hogy van olyan ország, ahol nagyon sokan beleegyeznek abba, hogy a szerveiket felhasználják. A sárga, vagy jelölt országokban explicit beleegyezésre van szükség, viszont a kék ország, kék jelölt országokban a feltételezett, feltételezett beleegyezésről van szó. Mit is jelent ez? Németországban például le kell írni, fogni kell egy tollat, és le kell írni azt, hogy igen, én a szerveimet felajánlom. És alá kell írni. Na de a kék országokban ennek az ellentetjét ö, alkalmazzák, vagyis azt kell leírni, hogyha valaki nem akarja a szerveit felajánlani. Persze az emberek ezzel nem foglalkoznak, nincs idejük rá, nem írják alá, és így a szerveiket, amikor arra sor kerül, akkor felhasználják. Itt az opt-in és az opt-out közötti különbséget próbáltam megmutatni. Az opt-in és az opt-out metodológia nagyon fontos, hiszen jól mutatja azt, hogy az emberek hogyan is hoznak döntéseket, főleg, hogyha nem biztosak valamiben. 2002-ben a közgazdasági mm, Nobel-díjat nem egy közgazdász, hanem egy pszichológus kapta, aki elmondta, hogy a korlátozott racionalitásnak milyen is a működési mechanizmusa bizonytalanság esetén. Ugyanez a helyzet a mediáció esetén van lehetőségünk arra, hogy egyességre jussunk valamilyen eredménnyel, vagy pedig, hogy bíróságra menjünk, és ott ki tudja, milyen eredményre jussunk. Tavaly Richard Saylor közgazdász kapta a Nobel-díjat, ő szintén a racionalitással, illetve az önkontroll hiányával foglalkozott. Hogyha például egészségesen eszünk, akkor jobban porolunk a nyugdíjas éveinkre. Az embereknek a nagy része az alapszabályt fogja követni. Hogyha azt akarjuk, hogy az emberek spóroljanak már most a nyugdíjas éveikre, akkor lehetőséget kell nekik adni arra, hogy ez legyen, az, az legyen a normális eljárás, és csak opt out kell nekik lehetőséget adni. Ugyanez a gyerekeknél is, ugye azt akarjuk, hogy egészségesen étkezzenek, akkor a polcra közelebb kell helyezni hozzájuk az egészséges ételeket tehát az embereket nem kötelezni, hanem inkább noszogatni kell, buzdítani arra, hogy vegyenek részt a mediációban. Nem közvetlen ez a 2008-as irányelv. Látható a mechanizmus itt a dián. Véleményem szerint az a probléma ezzel az irányelvvel, hogy nincs benne opt-out mechanizmus. A tagállamoknak csak azt teszi lehetővé, hogy kötelező mechanizmusokat alkalmazzanak. Második dolog, az irányelv nem mondja ki, hogy az opt-out mechanizmus hogyan is néz neki, vagyis a mediációnak mennyibe kell kerülnie, mennyi időt kell felölelnie. Véleményem szerint a jogalkotó mint más jogalkotók a világ, világban, egyszerűen korlátozottan ö, figyelt mediáció minőségére, a megvalósíthatóságra, és más vetületekre nem. valamint az emberek azt is gondolták, hogyha a mediáció kultúráját népszerűsítik, akkor az emberek majd egyszer csak áttérnek a mediációra. Csak hogy a számok azt mutatják, hogy nem volt igazunk. Pár ezer évvel ezel, azelőtt hogy a Nobel-díjat kitalálták volna. A Ovidius azt mondta, hogy látom a, a jót, értem, hogy az a jó, de a végén úgyis a rosszat teszem. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az emberek maguktól nem feltétlenül a jó utat választják. Ugyanez a helyzet a biztonsági jövnél, vagy a, vagy a közlekedési lámpánál. Nem lehet tudni, hogy híres költőnk mit tenne a Rómában, esetleg Vászpára pattanna-e úgy, hogy nincs rajta sisak. Két évvel azután, hogy az irányelv megszületett, az Európai Unió Bírósága is foglalkozott a kérdéssel. Volt is egy ügy, egy eleszrini ügy, amely kimondta, hogy nem lehet opt-inről szó, csak opt out -ról. Itt az Európai Unió Bíróságának a véleményét olvashatjuk. Második dolog, a bíróság kimondta, hogy milyen paraméterekre van szükség ahhoz, hogy a mediáció működhessen. Legyen gyors, legyen hatékony, és legyen, járjon kevés költséggel. Mindennek a fényében az emberikus tapasztalat, azzal kapcsolatban, hogy hol működik a mediáció, azt mutatja, hogy a társadalomtudomány, főleg a döntéssel foglalkozó társadalomtudományok megmutatták, hogy az emberek hogyan is reagálnak. És 2014-ben az 5 per 2-es cikknek a megváltoztatására lehetőséget kapott a parlament. Látható, hogy a mediátorral kell találkozniuk a feleknek. Nem kötelező ez, rugalmasan működik, és ö, ö, egyszerű opt-outot tesz lehetővé. 2014-ben úgy döntött a parlament, hogy inkább vár. 2016-ban pedig újra kellett értékelni az irányelvet, 2016-ban ez a javaslat ismételten előkerült, csak hogy 2017-ben a parlament ismételten úgy döntött, hogy nem változtatja meg az irányelvet, hagyja úgy, ahogy van. Az irányelvet nem változtatták meg, és ugye a parlament a sötét parlament hagyta, hogy a tagállami parlamentek továbbra is a sötétben tapogatózzanak. Négy ország pedig próbált olyan jogszabályt kidolgozni, amely hatékonyan teszi a mediációt, és alkotmányosan kihívások a kihívásokat alkotmányos módon megoldja. A román legfelsőbb bíróság például már többször próbált próbálta a mediációt egyszerűbbé tenni, és hát el lehet képzelni, hogy mi történik egy olyan országban, ahol egy egész ipar épül arra, hogy egy rendszer felépüljön, aztán a bíróság az egészet eltörli. Aztán, hogyha valaki nek nem, ugye kinek nem sikerül a mediációval a hasznát, hasznot húznia, persze az embereknek, az állampolgároknak. Itt látható azoknak a neve, akik részt vettek a prezentáció összeállításában, van, aki nagyon nagy segítséget jelentett számomra, ezért itt van az ő nevük. És, amik, és persze itt a parlamenti képviselők nek azt mondanám, hogy aki nem akarja újra választatni magát, sok sikert, aki pedig újra akarja választatni magát, annak azt mondanám szintén, hogy sok sikert, de remélem, hogy a mediációs paradoxonról majd sok év múlva nem fogunk már beszélni, hanem csak éltetni fogjuk ezt az irányelvet. Köszönöm. Köszönjük, De Paulo professzor. Nagyon meggyőző előadást tartott. Biztos vannak kérdéseik, meglátásaik, észrevételeik, példával akarnak élni arról, hogy a mediáció hol működik, hol nem működik jól. I, I don't see, uh, so Maria will comment. Úgy látom, hogy nem, tehát Mariának adom meg a szót. Egy észrevételt szeretnék tenni. Azt mondta, hogy az unió jogalkotója hibát követett el, mert nem adott iránymutatást. Nos, a mediációs irányelv egy nagyon nehéz jogszabály volt, mégpedig azért, mert amikor az unió elkezdte ezen irányelv előkészítését, ez hosszú ideig tartotta, még a jogalkotó elfogadta a jogszabályt. Először ugye fehér könyvet bocsátottak ki, konzultáltak. És ha jól emlékszem, 2012 volt az átültetési, átültetési időszak vége. A probléma, az egyik probléma abból ered, hogy a mediáció intézménye nem létezett egy-két tagállamban, amikor ezt az irányelvet elfogadták. Tehát az Európai Parlament nem is, volt, nem is támogatta egyhangon ezt a jogszabályt, hiszen szubszidiaritási problémákat látott. A mediációs irányelv um, jogalapja a belső piac működéséről szól a szerződéses passzusokban rejlik, és na, ilyen, ennek ellenére nagyon nehéz volt a harmonizáció, hiszen más-más fejlettségi szinten állt a mediáció az egyes tagállamokban, nem volt eléggé homogén a helyzet, és ilyen módon az átültetés folyamatosan kellőképpen homogén. Um, okay, now it's okay. Fail was intentionally intended to catch your attention as well. But I think, I think it's not a misnomer, because you're right, the process... Valóban a folyamat Tamperében vette kezdetét, 99-ben, 2004-ben készítették el a javaslatot, 2008-ban fogadták el. 2007-ben az a megtiszteltetésért, hogy itt a parlamentben szólalhattam fel, és minthogy nálunk 95-ben kezdődött a mediáció, úgy gondoltam, hogy az idevagó cikk nem lesz elegendő. Én akkor azt mondtam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez működni fog. És aztán olyan érzésem volt, mintha valaki elmegy egy házi buliba, és egy idő után azt mondja a házigazdának, hogy hát van egy jobb házi buli, inkább oda megyek. Tehát nem akartam játékrontó lenni, de valóban ez egy hiányosság volt. Amikor az európai jogalkotó áttekinti, mi működött, mi nem működött, akkor valóban a kiinduló helyzetre is koncentrálni kell. A francia jogszabály már 94-ben elfogadásra került és tudható volt, hogy hogyan nézett ki átvitt értelemben a mediáció iránti kereslet és kínálat. Ám a 2008 és 2018 között a parlament egy tanulmányt készített, 2011-ben, aztán 2014-ben, majd 2016-ban. Valóban így át lehet tekinteni az egész folyamatot. Tamperében vette kezdetét, 99-ben, ez 19 év óta telt el azóta. Ez egy kicsit hosszú, míg, míg közben pedig pontosan tudjuk, hogy hol van a fő kapcsoló, melyről beszéltem. Nem a gondolkodásmódot kell megváltoztatni, hanem a jogszabályt. A leghatékonyabb mediációs jogszabály rész az, amely kísérleti időszakokat irányoz elő, mondván létezen az opt-in és az opt-out az egyes szövetségi államokban, mondjuk Ausztráliában létezik az opt-in és az Optan out modell, és ugyanabban a kultúrkörben hasonlítható össze, hogy mi történik, ha valaki optinol vagy opt-outol. Ilyen módon tehát a kritikám egy részét mindenképpen visszaveszem a jó mediáció szellemében. I would like, as, as you made an explanation by the psychology of... Az állampolgárok pszichológiájáról is beszélt. És kérdezem, hogy van-e elképzelése az európai parlamenti képviselők lélektanáról? érti -e a mi történik a lelkükben? Azt hiszem, hogy igen. Az egyik kollégájuk aki néhány évvel ezelőtt, sok évvel ezelőtt ebben a közegben beszélt. Én nem a required, hanem a mandatory igét használtam, jelzőt használtam és ő pedig, már mint ez a képviselőtársak, azt mondta, hogy minden, ami mandatóri, ami kötelező, az nem jó, ezt el kell utasítani. Sok képviselőtársuk továbbra is így gondolkozik. Ugyanakkor az 5.2-es cikket megvizsgálva még mindig az a gondolat jelenik meg, hogy a, ha kötelezőn írjuk elő a mediációt, akkor ez rossz volna. Azt mondja ez a cikk, hogy a tagállamok lehetővé hozhatják, lehetővé tehetik ezt, amennyiben ezen feltételek teljesülnek. Tehát az az elképzelés, hogy a kötelező dolog mindenképpen kockázatos volna, megnehezíti a mediációs irányelv alkalmazását is. Holland kollégám a tribalizmusról, a törzsiségről beszél, a törzsiség hagyományáról. Mindig van egy törzs, aki ellenzi mediációt, a másik törzsi közösség meg támogatja ezt. Voltak éppen arra van szó, hogy ne bort prédikáljunk és vizet ígyunk, sőt, inkább vizet prédikáljunk és vizet ígyunk, azaz legyen az mondatunk és a cselekedetünk között összhang, hangsúly, egy teljesen mediációra alapuló rendszer az egész világban nem működhet. Ha valami hírt szereznének erről, tájékoztassanak. Más különben nem kényszeríthetünk embereket arra, hogy bíróságon kívüli vitarendezést keressenek, a két rendszer közös működését kell megteremteni, és nyomon kell követni, hogy milyen következményekkel jár a két rendszer. Hány ügy ö, jutott nyugvópontra? Mennyire elégedettek a felek? Mennyire elégedettek a jogászok, az ügyvédek, a, az igazságügyi dolgozók? Argentínában és Olaszországban készítettek felméréseket, is Olaszországban 7 éve, és a jogi szakemberek most a legnagyobb támogatóivá váltak már a mediáció intézményének, miközben bevezetésekor ellenezték ezt. Hogyha megvizsgálják, tehát, hogy mi történik az egyes országokban, akkor jobban meg lehet érteni, hogy mi megvalósítható, mit érdemes kipróbálni, és mi nem fog működni. Szóval bátorság, bátorság, és röviden még azt mondanám, hogy bátran tekintsenek más országok modelljeire, ott is le van mit tanulni. I don't want to transform that in a dialogue. Hát nem akarok ebből egy kétoldalú párbeszédet kialakítani, de 2007-ben én is itt ültem az asztalnál a másik oldalon. És a Félier szó, a hiba, a elkövetett hiba gondolata nem riasztott meg. De éppen ebből kell megértenünk, hogy a mediációs irányelv minden egyes tagállamban más-más módon működik. A végrehajtásban eredendőkből eredő különbségek, melyekről a ábra is szólt, megmutatja, hogy nem sikerült még a homogén helyzetet megteremteni a 28 tagállamban, és nem sikerült mindenki számára ugyanolyan szintű mediációt biztosítani, illetve a mediációt ugyanolyan helyzetbe hozni, mint a 28 tagállamban. Egyetértek, de ellent mondok magamnak, ugyanis a jól működő mediációs jogszabály az irányelvből ered az olasz jogszabály, eh, vagy a török jogszabály és az eh, európai jogszabályból inspirálódott, illetve a görög a legújabb törvény is. Tehát az a tény, hogy az irányelv túl nagy játékteret biztosított a jogalkotóknak, vezetett oda, hogy volt jogalkotó, aki túl óvatos, félénk volt, túl, más jogalkotó túl belemenős, rámenős, agresszív volt, és ilyen módon nagyon nagy a szórása az átültető törvények között. Az van a cél, tehát, hogy valahogy közelebbre hozzuk ezeket a jogszabályokat. Tíz év elteltével azt mondhatjuk, hogy nem sikerült harmonizálni a kérdést. A 2013-as olasz törvény két-három évnyi alkotmányos jogvita után jött létre. Voltak, akik ellenezték, voltak, akik másként akarták kialakítani. Végezetül egy harmadik utat lehetett találni, egy középutat lehetett találni. És persze egy megfelelő Európai Uniós irányelv nem vetette volna fel az alkotmányosok problémáját sem, tehát van itt még mit tenni a harmonizáció területén, de egyébként egyetértek önnel. So if there are no other... Nos, hogyha más nem kéri a szót, azért a tagállami képviselők véleményére kíváncsi volnék. Hogyan működik önöknél a mediáció intézménye? De hát úgy látom, hogy senki nem kéri a szót. Hát ha nem kéri senki a szót, akkor szünetet tartunk. És ez itt az első szekció vége. A következő szekcióban pedig a környezetvédelmi beruházásokról, projektekről beszélünk, illetve a környezetvédelmi hatástanulmányról. Elnökünk Csáki Pál lesz, aki most egy más szakbizottságban szavaz, de 10 perc múlva érkezik, tehát rövid szünetet tartunk.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 So, ladies and... Nos, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy folytassuk folytassuk a mai ülésünket. Márta Ballesteroszt üdvözlöm, remélem, hogy jól ejtem ki a nevét. Üdvözöljük itt a körünkben, Ballesteros asszony. Ballesteros asszony a Brüsszelből a, jön, és a Milieu Law and Policy Consultingot képviseli, és ő a 2014-es köz- és magán beruházások környezetre gyakorolt hatásáról szóló irányelve átültetésének tapasztalatairól beszél, 20 perc, kb. 20 perc a felszólalási idő parancsolja. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek a 2014-es irányelvről, amely a hatás tanulmányról szól, és a hatásról szól, és néhány ezen irányelv által felvetett kulcsfontosságú elemet szeretném bemutatni önöknek. Ezek olyan dolgok, aspektusok, amelyekre érdemes odafigyelni a parlamenti munka során, hiszen ezek kulcsfontosságúak abban, hogy a következő időszakra felkészüljön az Európai Parlament. Főleg itt arról van szó, hogy ez az irányelv ugye, ugyan 2014-ben lépett életbe, a hatályba, de 2017-re kellett átültetni. Jelen pillanatban az Európai Bizottság a tagállamok által kommunikált eredményeket vizsgálja. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament a végrehajtás biztosítása, eh, biztosításában betöltött szerepében odafigyeljen arra, és biztosítsa azt, hogy ezek a kulcsfontosságú elemek, amelyekről ma beszélünk, ezek átültetésre kerültek, végrehajtásra kerültek a tagállamokban. Emellett az irányelv azt várja el, hogy hat évente, 2017-től kezdve minden hat évente tehát a tagállamok tájékoztassák az Európai Bizottságot, és kommunikálják a különböző információkat, adatokat az irányelv végrehajtásával kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak információt kell gyűjteniük, és az Európai Bizottságnak adatot kell szolgáltat, szolgáltatniuk kvantitatív adatokat arról, hogy mennyi hatástanulmányt, hatásértékelést hajtottak végre a tagállamokban, mennyi volt ezeknek a költsége, és hogy ezek a hatás értékelések olyan információt tartalmaznak-e, amelyre amelynek gyűjtését, beszedését az irányelv előírja. A tagállamoknak tehát össze kell gyűjteniük ezt az információt, de nem várhatnak hat évig, míg ezt továbbadják az Európai Bizottságnak. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is biztosítsák azt, hogy a tagállamok kidolgozzák az, azt a rendszert, amely az információgyűjtést rendszeresen, éves szinten például biztosítják, hogy meg az adott időben, hat év elteltével egy megfelelő információs adathalmaz álljon rendelkezésre, amit eh, be lehet küldeni a bizottsághoz. Ez egy régi irányelv egyébként, 1985-ben kezdődött ennek a története, és a legfontosabb célja azt, hogy biztosítsák a környezetvédelmi megfontolásokat, megfontolásoknak a döntéshozásban való figyelembevételét, mielőtt döntés születik, tehát egy projektről, magán vagy közberuházásról, elemezni kell ennek a projektnek vagy beruházásnak a környezetre gyakorolt hatását. Erről szól az irányelv. Tehát a kulcsfontosságú elem, a, vagy cél cél a környezetvédelme. De ez azt jelenti, hogy amikor elfogadták ezt az irányelvet, a fő hangsúly azon volt, hogy állapítsák meg azt, hogy itt most a környezetvédelem nem arról van szó, hogy a környezetvédelem oltárán feláldozunk bizonyos beruházásokat, hanem arról van szó, hogy elemezni kell, hogy ezek milyen hatással vannak a környezetre. Próbáljuk meg a fenntartható fejlődés alapjait lehelyezni ezzel. Az irányelvet többször is módosították, aktualizálták, Főleg azért, hogy a technológiai fejlődéshez hozzáigazítsák. Például, amikor sor került a szén megkötési és, és tárolási irányelv elfogadására, vagy amikor az ezen folyamatban való közkonzultációt vagy a nyilvánosság megkérdezését bevették ebbe a e, folyamatba. Aztán az Európai Bizottság úgy döntött, hogy elemzi, hogy hogyan e, sikerült végrehajtani ezt az irányelvet, milyen eredményekkel, és 2011-ben e, emiatt új irányelvet javasolt, amelynek a célja az volt, hogy bizonyos problémákat leküzdjenek, amelyek felmerültek a felülvizsgálat során. Például csökkenteni kell az administratív terheket, egyszerűsíteni kell az eljárásokat, amelyek az értékelés központi elemét adták, illetve erősíteni kell a környezetvédelmi célkitűzéseket, amelyek egyre sürgetőbbé válnak, most már sürgetőbbek, mint voltak a kezdetekkor, klímaváltozás, biodiverzitás. Melyek a kulcsfontosságú elemei ennek az irányelvnek, amelyre oda kell figyelnünk az elkövetkezendő időszakban? A fő elemek. El kell ismernünk, hogy látnunk kell, hogy ez az irányelv nagyon eljárás jellegű, három fő szakasza van, az első a screening, ez az, amikor egy beruházást amikor döntést kell hozni arról, hogy erről a beruházásról készüljön-e hatástanulmány, vagy nem. Ez a screening folyamatban dől el. És ez attól függ, hogy a beruházásnak milyen a természete, milyen a mérete, volumene és a megvalósulási helye. Amikor a screening lezárul, és úgy döntöttek, hogy el kell készíteni ezt a környezetvédelmi hatástanulmányt, akkor következik a hatály meghatározás, amikor a kompetens hatóságnak meg kell határoznia, hogy az értékelésnek mi legyen a tartalma és a terjedelme, és harmadszor pedig el kell fogadni a hatástanulmányi jelentést, amely a e, projekt tartalmát is tartalmazza, illetve az, hogy ez milyen hatással van a környezetre. Az irányelv első alkalommal meghatározza, hogy milyen különböző e, eredményekre kell jutnia, e, milyen információt kell a végén biztosítania a tanulmánynak. Tehát milyen információt kell a beruházónak rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy el lehessen ezt végezni milyen egyéb lépésekre van szükség, például az értékelés előkészítése minden információval, amire szükség van, a konzultáció, amire szükség van, a vizsgálat, amit a kompetens hatóságnak el kell végeznie, illetve a leg, az új következtetések értékelése. Melyek azok az elemek, amelyeket az új irányelv vezet be? Nos, ezek azon környezetvédelmi faktorokat határozzák meg, amelyeket elemezni kell. Ezek az elemek, amelyek értékelésre kerülnek, ezeket úgy kell elemezni, illetve értékelni, hogy ez az alap szenárióhoz képest ez az új irányelvben jobban megjelenik, és ez azt jelenti, hogy megnézzük, hogy a környezet abban az adott esetben hogy néz ki a jelenlegi állapothoz, illetve a trendek fényében. Ez alapján a projekt értékelésre kerül, a beruházás értékelésre kerül, azért, hogy megállapítsák, hogy a környezetre gyakorolt hatás jelentős vagy nem. És melyek azok az elemek, tényezők, amelyeket elemezni kell? Víz, levegő, talaj, például ezek az régi Mm, irányelvben szerepeltek. Az új irányelv új elemeket is bevezet, például a klímaváltozásra gyakorolt hatás, és az irányelv negyedik függelékében szerepel az, hogy a klímaváltozás csökkentő hatást, vagy a klímaváltozás csökkentésének céljának függvényében is elemezni kell az adott beruházást. Az irányelv emellett hangsúlyozza, hogy mennyire fontos megvizsgálni a biodiverzitásra gyakorolt hatást. A biodiverzitás meghatározása ebben az esetben az a Nature irányelv alatt védett habitatok, élőhelyek és fajokra gyakorolt hatás. meg kell próbálni biztosítani más jogalkotásokkal való összeegyeztethetőséget, illetve a következetességet. Például a Nature irányelv azt várja el, hogy a beruházások amelyek, eset, amelyek valószínűleg az élőhelyekre, fajokra, biodiverzitásra hatással vannak, elemzés alá kerüljenek. A beruházó tervezői, beruházás tervez, szervezőjének nem olyan könnyű környezetvédelmi hatást elő, tanulmányt előkészíteni, illetve a Nature irányelv értelmében egy biodiverzitási hatást előkészíteni. Az irányelv megpróbálja elérni azt, hogy egyetlen eljárást elég legyen lefolytatni annak érdekében, hogy az adott beruházásnak a biodiverzitásra való hatását elemezzék. Tehát meg fogják vizsgálni a beruházás biodiverzitásra való hatását nem csak a Natura 2000 eh, keretén belül, nem csak a Nature irányelv által védett eh, területeken, hanem szélesebb körben, tehát a hatája szélesebbé válik. Fontos elem azt biztosítani, hogy vagy közös koordinátor eljárás legyen, egy eljárás egy eredménnyel. Ezt próbálja az irányelv javítani és elérni a tagállamokban. Ebből a szempontból az alap szenárió elemzése hasonló kellene, hogy legyen, és megfelelően meg kell, hogy ezt határozzák iránymutatási anyagokban, amelyet az Európai Bizottság ad ki a biodiverzitás integrálása a hatástanulmányba címmel, és ezt kiegészíti egy másik iránymutatás, amit az e- Európai Bizottság készített elő, a 2014-es hatás elemzési irányelvvel kapcsolatban. Az Európai Bizottság bizonyos metodológiát javasol annak érdekében, hogy meghatározzák, mi az alapszenárió. Egy másik elem, amelyet az irányelv elvár, az az, hogy a hatás elemzésben, illetve a jelentésben írják le a környezetre gyakorolt hatást kumulatív szempontból. Más szóval, a korábbi, az irányelv korábbi változatában az egyik probléma, az egyik kulcsfontosságú probléma, amelyre jutottunk, az az volt, hogy nagyon sok projekt projektet feldaraboltak kisebb beruházásokra annak érdekében, hogy elkerüljék, hogy a nagyobb beruházás hatáselemzés alá kerüljön. Tehát a projektek lerövidítése vagy volumenének csökkentése oda vezet, hogy elkerülhessék azt a kötelezettséget, hogy hatás elemzés készüljön. Ezzel számos petíció felmerült, ezzel a probléma számos petíció panasztárgya lett, és ráadásul még a bíróság eh, eset jogába is eh, esetjogában is megjelent. Az Európai Bíróság megerősítette, hogy minden projektet elemezni kell, hatástanulmányt kell készíteni, minden olyan beruházásról hatástanulmányt kell készíteni, amely kumulatív módon hatással lenne az adott környezetre. Nem csak az adott időszakban megvalósuló beruházások, hanem a jövőbeni beruházásokra is kiterjesztette ez. Ez Olaszországban például felmerült, ez volt az ad- aktuális probléma, ahol kiterjesztették tehát a jövőbeni projektekre az elemzési kötelezettséget. Ebből a szempontból az irányelv tisztázza azt, hogy elemezni kell, az összes projekt beruházás kumulatív hatását az adott területen, földrajzi területen. Egy másik elem, amit végig kell gondolni a jövő szempontjából, az az a tény, hogy az irányelv elvárja az összes észszerű alternatíva elemzését. És nem csak az alternatív rákról van szó, hanem azt is, azokat az okokat is meg kell magyarázni, hogy miért az adott opciót választották, és az egyes opciók összehasonlítását is mellékelni kell. Aztán egy további probléma, amely az irányel felülvizsgálata során felmerült, az az volt, hogy amint a kompetens hatóság döntése megszületett arra vonatkozóan, hogy támogassa vagy elvesse a beruházást, hogy elutasítsa a beruházást. A Ebben szerepeltetni kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a beruházónak alkalm- be kell vezetnie, vagy alkalmaznia kell ahhoz, hogy csökkentse, vagy megszüntesse a környezetre gyakorolt negatív hatást. Ez ez megszületett ez a döntés, de nem volt monitorozása ennek, nem követték ezt a fejleményt, nem vizsgálták meg, hogy a beruházó megfelele ennek a feltételnek. Ezzel az irányelvvel megszületik egy kötelezettség az arra vonatkozóan, hogy monitoring intézkedéseket dolgozzanak ki, és ezt a határozatban meg kell állapítani, annak alapján, hogy a beruházásnak milyen hatása lesz a környezetre, és hogy mennyi ideig tartson a monitoring, azt is meg kell határozni. Ez egy fontos eleme az irányelvnek, és biztosítani kell az irányelv hatását. Egy másik elem, ami szintén fontos, az az, ez a hatástanulmányi irányelv, és a, a az eljárás, az ehhez használt eljárás pedig a részvétel, a bevonás. Tehát a közvélemény bevonása és a hatékony részvétel, a hatékony bevonás. Ehhez az kell, hogy mielőtt megadják a zöld utat a beruházásnak, azelőtt informálni, tájékoztatni kell a közvéleményt, és az irányelv utal minden információra, amit meg kell adni a közvéleménynek, annak érdekében, hogy az emberek megértsék, tájékoztatást kapjanak, és reagálni tudjanak az adott döntésre vagy beruházásra, és elektronikusan kell rendelkezésre bocsátani, tehát a weboldalon például az kompetens hatóság a döntéshozás ban kompetens hatóság weboldalán. Emellett az irányelv azt várja el, hogy információt nyújtsanak arról, hogy a határozat megszületett, tehát a határozatot közzé kell tenni, és ebben szerepeltetni kell a konzultáció eredményeit, közvélemény által adott reakciókat, a közkonzultáció eredményét, az információt, amit össze kellett gyűjteni az eljárás során, ezt mind figyelembe kell venni. Ez fontos, mert a bíróság azt várta el, hogy ez az informá- ezt az információt rendelkezésre bocsássák, de csak a polgárok vagy az érintettek kérésére. Most az új irányelv azt várja el, hogy az információt automatikusan rendelkezésre bocsássák, ha kéri valaki, ha nem. Hol tartunk most a végrehajtást, illetve az átültetést tekintve? 2017 májusában a tagállamok azokat a eh, nemzeti jogszabályokat, amelyek az irányelv átültetéséről szólnak, addigra meg kellett eh, hozniuk. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság kötelességszegés eljárást indított eh, elkésett átültetés, át és elkésett kommunikáció miatt 21 tagállam esetében, 28 tagállamból. Azt reméljük, hogyha, hogy a, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikke 3 bekezdése lehetővé teszi ugye a büntetés kiszabását az Európai Bíróság részéről anélkül, hogy egyéb bírósági eljárást kivárjon, és azt reméljük, hogy ennek hatása lesz. Mind, a legtöbb tagállam ugyan elkésve, de bejelenti a végrehajtás információit, és az Európai Bizottság most értékeli az irányelv korrekt átültetését. Ezt részben az a cég végzi, ahol én dolgozom. A ami a hatás elemzés irányelvet illeti, ugyanez 2014-ben lépett életbe, ennek hatékony tehát érezhető hatása 2017-től kezdve van, vagy kell, hogy legyen, amióta a nemzeti döntéseket meghozták. Mi tudjuk, hogy egyes tagállamok milyen jogszabályokat fognak majd elfogadni, mert vannak jó gyakorlatok, például Írországból, ahol a jogszabályalkotás, illetve bizonyos információk, amelyek átültetésre kerülnek, ezek közzétételre kerültek, és konzultáció tárgyát képezték. Emellett például Franciaországban a francia államtanács már megállapította, hogy az a jogszabály, amely átülteti az irányelvet, ez megsérti az irányelvet, például abban az esetben, ahol nem volt tájékoztatás vagy átültetés arról a kötelezettségről, hogy el kell kerülni az érdek konfliktust, a kompetens hatóságok, tehát a, dön- a, a beruházás megvalósulását eldöntő kompetens hatóságok esetében, hogyha ugyanez a hatóság az adott beruházás kezdeményezője. Tehát számos probléma felmerül az irányelv előző változatához képest, és ezért ezeket próbáljuk kiavítani, vagy próbálták kiavítani az új irányelvvel. Fontos, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek biztosítsák, hogy ezek az elemek, ezek a pontok megoldást találnak az új irányelv. Is true, is... Ami a végrehajtást illeti, felmerül, hogy nagyon sok panasz, illetve petíció érkezik. Itt van egy pár szám. 12%-a a kötelezettségszegési eljárásoknak, amelyek a környezetvédelem joggal kapcsolatosak. panasz tárgyát képezte, 2016-ban pedig 348 panaszból 70 ezen irányelvvel volt kapcsolatos. A számok egészen magasak. Éppen ezért az Európai Bizottság kiadott egy iránymutatást azzal kapcsolatban, hogy az irányelvet, tehát az új irányelvet hogyan is kell végrehajtani. Ezzel kiegészítették az egyébként már létező, már létező iránymutatást. Nem tudjuk, hogy ezt az irányelvet hogyan fogják végrehajtani, ugyanis még korai stádiumban vagyunk. De vannak olyan elemek, amelyek már most problémásnak tűnnek. Például a jelentős szó. Mit jelent az, hogy egy projektnek jelentős hatása van a környezetre? Az irányelv ezt a fogalmat nem határozza meg. A bizottság próbál tájékoztatást nyújtani a tagállamoknak arról, hogy ez mit is jelenthet. Mit is jelenthet ez konkrétan, és milyen módszertant kell alkalmazni, annak érdekében, hogy felmérjük a környezeti hatást, hogy eldöntsük, hogy a környezeti hatás jelentősnek számít-e, vagy sem. Ehhez a bizottság kidolgozott egy módszertant. Például van egy impéria nevezetű projekt, amelynek a módszertana egészen egyszerű. Információgyűjtésről van szó, olyan információknak a begyűjtéséről, amelyek szükségesek az értékeléshez. A különböző mm, alternatívákat felméri ez a módszertan, és így a megfelelő elemzést is el tudja végezni. Zárásképpen Szeretném kiemelni az Európai Parlament képviselői, illetve a nemzeti parlamentek képviselői számára, hogy fontos elmondani, hogy az irányelvnek a végrehajtását folyamatosan ellenőrizzük, és a ma elhangzottaknak a végrehajtása és az átültetése már folyamatban van. Hogyha bármiféle kérdés felmerül, szívesen válaszolok. Köszönöm. Thank you very much indeed. Nagyon köszönöm. Nagyon érdekes, nagyon profi volt ez a, az elemzés. Látszik, hogy igen komoly problémák húzódnak itt meg. Kihívás ez. Számos országnak. A kötelezettségszegési eljárások vannak folyamatban. Jó lenne szerintem üzenetet küldeni ezzel, és köszönöm szépen a ajánlásokat is. És akkor most megnyitnám a lehetőséget, hogyha bárkinek van kérdése, megjegyzése. Nyugodtan David Lowe, aki a Peti szakbizottság volt elnöke, neki átadnám a szót. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm, hogy szót kapok. Látom, hogy ez nem egy magától értetődő jog. A nem tagoknak nem feltétlenül jár rögtön szó. Na de akkor beszélnék erről az irányelvről és a szükséges módosításairól. Szeretném kiemelni, hogy az eredeti EIA e irányelvnek a mm, felülvizsgálatára azért lehetett lehetőség, mert petíciók érkeztek, és az NV szakbizottsággal dolgoztunk együtt a felülvizsgálaton. Márta Balesteros nagyon érdekes előadást tartott, felsorolta, hogy milyen tények, tényszerű elemek jelentik a problémát az irányelvben. A PETI szakbizottság annak idején szintén ezeket a mirálatokat kapta. Andis úr, aki akkoriban a PETI szakbizottságon belül a vélemény előadója volt, kiemelte, hogy milyen hatalmas hiányosságok vannak az irányelvben. Ezen mai szemináriumnak pont ez a célja, hogy a parlamenteknek lehetőséget adjunk és az állampolgároknak is lehetőséget adjunk a jogaik érvényesítésére. Nem véletlen, hogy ezt az, er- ezt az EU-s irányelvet választották, ugyanis az Európai Parlament felelős az európai állampolgárokért, és ez nagyon jól látszódott ezen irányelv kapcsán. Ugyanis az egész jogalkotási folyamat során az Európai Parlament és az Európai Bizottság jól tudtak együtt dolgozni. Mindazonáltal, ahogyan a korábbi felszólalók is kiemelték, még van itt aggodalomra ok. Nem csak arról van szó, hogy sok idő a felülvizsgált irányelvnet végrehajtani, olyan irányelvet, amelyet egyébként már elfogad, nem régiben fogadtak el, és most felül is vizsgálják, valamint az átültetésben vannak hiányosságok tagállamról tagállamra. Szerintem az a nagy probléma, hogy a tagállamok vonakodnak aktívak lenni még ma is. Vonakodnak olyan dolgokat tenni, amelyekkel az irányelvet a helyi közösségek, illetve az állampolgárok számára jobbá lehetne tenni. Vannak konkrét példák, például Franciaországban van egy projekt, és a PETI szakbizottság sokáig vizsgálta ezt az ügyet, a parlament pedig arra jutott, hogy nem csak az EIA, hanem a Habitat és egyéb irányelveket is megsérti a projekt. 15-20 hát évvel a projekt kezdete után még mindig zajlik ez a projekt, és az egyértelmű kötelezettségszegés, és ennek ellenére folyik a projekt. Látható, hogy a tagállamok hogyan használják, vagy hogyan nem használják az irányelveket. Amikor a problémákra rávilágít az Európai Parlament, akkor együtt meg is kell oldanunk ezeket a néha nagyon súlyos problémákat. Ami az EIA irányelvet illeti, gyakran olyan panaszok merülnek fel, amelyek nagy infrastruktúrális projektekkel kapcsolatosak, vagyis sok a pénz, nagy érdekekről van szó. Nagyon gyakran megvannak a források, és teljesen mindegy, hogy hányan tüntetnek a projekt ellen. Azt akkor is végrehajtják. Ezt a konkrét problémát meg kell oldanunk. Több, nagyobb tudatosságra van szükség, illetve a tagállamok részéről egyértelműbb döntéshozatalra. Fel kell szólalniuk, meg kell védeniük az állampolgárok jogait, és nem csak az ő jogaikat, hanem a környezetvédelmet is. Ez a természetes élőhelyről és a madárfajokról szóló irányelv értelmében is így van. Az Európai Bizottságnak mm, aktívabb szerepet kell vállalnia. A tagállamokat kérdőre kell vonnia adott esetben az Európai Unió bírósága előtt. Csak az Európai Bíró- Bizottságnak van joga arra, hogy kötelezettségszegési eljárást indítson, de az Európai Parlamentnek is aktívnak kell lennie. De az biztos, hogy az Európai Bizottság a felelős a megvalósításért, a végrehajtásért. De mindezt együtt kell tenni, megtenni a tagállamokkal, a tagállami parlamentekkel, annak érdekében, hogyha azt látjuk, hogy az intézmények és a, az állampolgárok mennyire szeretnének egy adott jogszabályt, adott EU-s jogszabályt, jogszabályt felülvizsgálatatni, akkor arra kerüljön sor. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Ki lesz a következő? Kinek van kérdése? Hogyha van, akkor nyugodtan jelentkezzenek. Uh, thank you, Mr. Chairman. Nagyon köszönöm, elnök úr. Kérdésem van az előadóhoz. Az összeegyeztethetetlenséggel kapcsolatban. Hogyan is uh, kerül ez elő az irányelvben? értek a az előadóval, és Ló úrral is, aki azt mondta, hogy sok panasz, tagállami panasz, tagállami szintű panasz ezen irányelvvel kapcsolatos. Szerintem ez az irányelv elképesztően fontos, ugyanis így EU-s szinten kérhetnek jogorvoslatot az állampolgárok olyan témában, amely egyébként tagállami hatáskörben lenne. Például a fejlesztési engedélyek kiosztása. Sokan frusztráltak amiatt, hogy ilyen engedélyeket a tagállamok mondjuk hatalmas megaprojekteknek adnak meg, és a környezetvédelmi hatásokra nem figyelnek. És mivel ezeket az engedélyeket tipikusan nemzeti szinten adják ki, ez az egyetlen irányelv, ez az irányelv az egyetlen kapocs, az egyetlen lehetőség az állampolgárok számára, hogy jogorvoslattal éljenek a tagállami fórumokon kívül. Ezért ennyire fontos ez az irányelv. És akkor itt jön a kérdésem. Túlságosan gyakran látjuk azt, hogy tagállami szinten ez a környezetvédelmi, a környezeti hatásvizsgálatokat maguk a fejlesztők finanszírozzák saját maguknak, készítetik el ezeket a környezeti hatásvizsgálatokról, vagyis, vizsgálatokat, vagyis belülről fakadóan van egy összeegyeztethetetlenség magával a környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatban. A hatásvizsgálat értékelés kellene, hogy legyen. Függetlennek kellene lennie, és függetlenül kellene megvizsgálnia mondjuk egy megafejlesztési projektnek a környezeti hatását. Viszont gyakran ezek a környezeti hatásvizsgálatok igazából csak magyarázzák, hogy miért is van szükség erre a megaprojektre. Vannak olyan óriási projektek, amelyeket olyan mm, amelyek üres földekre, amelyek zöldmezős beruházások, és mégis elmagyarázza a környezeti hatásvizsgálat, hogy volt erre nagyon szükség van. Pedig ez egyáltalán nem így van. És túlságosan gyakran fordul elő ez, azért, mert a környezeti hatásvizsgálatot maga a fejlesztő, maga a projektnek a kivitelezője végzi el. Az a kérdésem, hogy az összeegyeztetetlenség, az érdekelentét, tehát hogyan kezeli a, az irányelv. Ez óriási probléma, a megfelelő végrehajtás nem lehet lehetséges, hogyha, hogyha erre nem figyelünk. Köszönöm. Thank you very much. And... Nagyon köszönöm. Az utolsó felszólalónk Simon Bozotil Málta. Neki nagyon köszönjük a felszólalást, és akkor, kedves hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy van-e még kérdés vagy megjegyzés. Ha van, akkor nyugodtan. Egy kérdésem volna. Az olasz parlament tagja vagyok. Azt kérdezem az előadónktól, hogy a környezetvédelmi hatás definíciója hogyan néz ki. Hiszen úgy gondolom, hogy meg kellene minnyájunknak értenünk, hogy mit is értünk az értékelés alatt, az integrált értékelés alatt, amikor egy projektre vonatkoztatjuk ezt, a környezetvédelmi hatás hosszú távon mérendő, szociál, szociális és gazdasági kihatását is meg kell vizsgálni egy beruházásnak a térségre. És az egész egyszerű környezeti vizsgálaton túl ki kell terjeszteni az, e- a beruházás egész térségre való hatásának vizsgálatára, hiszen egy új létesítmény széles körű hatással élhet. Arra is kíváncsi vagyok, hogy az irányelv a különböző kormányzati szinteket hogyan szólítja meg a nemzeti, a regionális vagy az önkormányzati, helyi önkormányzati szinteket, és milyen fajta ellenőrző és monitoring rendszert vezet be, illetve mennyiben teszi lehetővé a létesítmény jövendőbeli eh, működtetésének ellenőrzését ilyen szempontból. Köszönöm. Manuel Rossini, az olasz parlament képviselője tette fel a kérdést. További kérdések? This not the case, if I am not wrong. Uh, Madam Speaker, maybe your reactions or your comment. Hát akkor megadom előadónknak a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Ami az első kérdést illeti, Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes kérdés volt. Az irányelv tartalmaz egy új cikket, a 9A cikket, amely azt írja elő, hogyha egy normális esetben létezik egy kötelezettség, mely a beruházóra hárul, hogy az információt és a hatásvizsgálatot készítse el, az információt az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságnak nyújtja be, és a konzultációs folyamat eredményét elemezve készül el így a hatásvizsgálat. Azonban, hogyha a beruházó ugyanaz, mint az illetékes hatóság, vagy hatáskörrel rendelkező hatóság, ez komoly problémát jelent, és sok petíció vagy panasz éppen ilyen ellentmondásokra, összeférhetetlenségre világít rá. Az idevágó cikk azt mondja, hogy amennyiben a beruházó és a hatáskörrel rendelkező hatóság között összeférhetetlenség van, akkor biztosítani kell, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság belső szervezetét úgy osszák meg, hogy kiküszöbölhető legyen az összeférhetetlenség. Hogyha tehát a hatáskörre rendelkező hatóság kell, hogy döntsön a saját maga által végrehajtott beruházásról, akkor olyan administratív strukturális változásokat kell a döntéshozatalban eszközölni, hogy az összeférhetetlenség kiszküszöbölhető legyen. A tagállamnak biztosítania kell tehát, hogy a döntéshozatali hatóság és a beruházó között megfelelő szerkezeti különbség legyen. Ezt mondja az irányelv, ezt kell beültetni, átültetni a nemzeti jogszabályban. És az egyes hatóságok és irányító testületek működését ezen jogelv szellemében kell kialakítani. A második kérdés, melyet az olasz képviselőasszony tett föl. Hát meg kell, hogy valljam, hogy elmulasztottam a kérdés egy részét, keresgéltem a fejhallgatót, de ha jól értem, akkor a kérdése arra vonatkozott, a kormány, különböző kormányzati szintekre vonatkozott? Vagy nem haragszik, hogyha megkérem, hogy ismételje meg a kérdést? Az első kérdésem, ami kérdésem több részből állt. Az első rész az integráltabb környezeti hatás fogalmára irányult. Azt vetettem föl, hogy érdemes volna a hatásvizsgálatban a beruházás hosszú távú szociális gazdasági kihatását is vég megvizsgálni, hiszen általában a hatásvizsgálat csupán a környezeti kérdéseket vizsgálja ám a környezeti hatás, a rövid távú környezeti hatás vizsgálata gyakran ellentétes eredményre jut, mint egy fenntartható, a projekt gazdasági, szociális hatását vizsgáló hatásvizsgálat. A kérdés a második részét már hallotta, valóban arra vonatkozott, hogy a különböző kormányzati igazgatási szinteket hogyan lehet bevonni a döntésbe. Nos, úgy hiszem, hogy az irányelv alapvető célja abban rejlik, hogy a környezetvédelmi megfontolásokat kellőképpen be lehessen vonni a döntéshozatalba. Valóban a fenntartható fejlesztés célját kell figyelni, hogyha vannak olyan szociális és gazdasági megfontolások, amelyeket figyelembe veszik, vesznek a döntéshozatal során, akkor ezeket ugyanolyan súlyjal kell adba vetni, mint a környezeti megfontolásokat. Az irányelv célja azonban a környezetvédelem. Az ötös cikk és a nyolcas A, 8A cikk teljesen világosan elmondja, hogy a beruházáshoz kiadott engedélyt milyen alapra kell helyezni, és az egyik előfeltétele ennek az, hogy mérlegre tegyék, hogy a projekt milyen okból hajtható végre, és vagy miért nem. Figyelembe kell venni, tehát a környezetre való és a környezet különböző szegmenseire való kihatását. Az hatásvizsgálatnak ezeket hatásokat kell latba vetni, megvizsgálni, és a döntés meghozatal eh, érvelésénél az alternatívákról és a nyomon követő elemekről is beszélni kell. Mindezeket az elemeket nyilvánossá kell tenni azért, hogy mindenki betekintést nyerjen. Mindenki értse, és ezeket az információkat rendelkezzen ezen információkkal. Úgy gondolom tehát, hogy a teljes 8 a kijelenthetjük, hogy a teljes 8 cikk egy új cikk Hogyha pedig ez jól működik, tehát megfelelően ültetik át és alkalmazzák, akkor egy eh, valóban fenntarthatóbb fejlődés szolgáló irányelvé válik ez az irányelv, amely biztosítja, hogy a környezeti megfontolásokat ugyanolyan súlyjal eh, veszik figyelembe, mint a szociális és a gazdasági szempontokat. Ami pedig az irányítást illeti, a governance-et illeti, Való igaz, hogy a legtöbb projektet helyi szinten dolgozzák ki. A hatáskörre rendelkező hatóság, ugyanilyen módon, aki dönt, helyi hatóság. Persze gyakran fennáll az összeférhetetlenség problémája, de az a tény, hogy az irányelv maga mélyrehatóbb információkat ír elő, melyeket meg kell osztani a döntéshozatal előtt és utána közvéleménnyel, és az a tény, hogy ezt az információt a hatáskörre rendelkező hatóság honlapján, valamint a helyi és a nemzeti hatáskörre rendelkező hatóság honlapján publikálni kell, biztosítja azt, hogy az információk hozzáférhetők legyenek. Ezen felül a tagállamoknak információkat, kvantitatív és kvalitatív adatot kell szolgáltatni a bizottságnak hat évente, ez pedig azt biztosítja, hogy a tagállamoknak egy olyan rendszert kell kialakítaniuk, mely rendszer a helyi szintről a nemzeti szintre gyűjti az információkat, melyet azután továbbadnak a bizottságnak, az Európai Bizottságnak. Ezt a rendszert minden tagállamban ki kell építeni, hogy milyen módon gyűjtik be az információkat. A helyi szintről a nemzeti szintre, erről az irányelv nem szól. mindezen gyűjtési rendszer ugyanakkor az egész irányítási rendszert is befolyásolja. Csupán az a fontos tehát, hogy megtörténjen, hogy ezt a rendszert a tagállamok kiépítik, hogy milyen módon ez az ő dolguk. De az elmúlt hat év alatt nem fordult elő, hogy a tagállamok azt mondták volna, nem rendelkeznek az információval, mert ezeket nehéz begyűjteni. Más környezeti irányelvek tekintetében az a tagállamok gyakran éltek ezzel az érvel, mondván, hogy nem tudtuk összegyűjteni a szükséges információkat. Ezen környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv tekintetében ez nem történt meg. Ezért fontos egyéb iránt, ezen hiányosságok miatt fontos, hogy az Európai Parlament és a Bizottság nyomon kövesse a jogszabályok átültetését és alkalmazását. Köszönjük szépen, úgy tűnik, hogy más nem akar kérdést feltenni. Ilyen módon bemutathatom a következő előadónkat. Sarah Dréket, aki az Európai Uniós jog senior lecturerje a Cardiffi Egyetemem az Egyesült Királyságban, és itt is a jogi karom. Előadásának címem átülteti a 2004-es légiutasok jogát szabályozó irányelv átültetése és alkalmazása. Drékasszony, köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek, doktor Szere Drék vagyok, és örömmel vagyok itt az önök körében, és számolok be a légiutasok irányelvéről, és ennek az átültetésére és végrehajtására fogok koncentrálni. Két részből áll az előadásom. Az első részben a rendelet hatájáról, alkalmazásáról és az alkalmazás hiányosságairól fogok beszélni, másrészt pedig öt olyan területről fogok beszélni, ahol javítani lehet -e az átültet az alkalmazást, és ajánlásokat fogalmazok meg az Európai Parlamentnek, a Nemzeti Parlamentnek és az intézményeknek, amelyeket érdemes figyelembe venni előadásom elején jelezni szeretném, hogy a legújabb adatokra építem az esettanulmányomat. Az Európai Bizottság és független szakértők és az Európai Számbevőszék információi gyűjtöttem be, de még mindig vannak adatgyűjtési hiányosságok, melyek nehézé teszik eh, a teljes kép kialakítását. Nagyon kíváncsian Várom tehát, hogy milyen információkkal rendelkeznek önök azon problémákról, amelyekkel az utasok légi utasi joguk érvényesítése során találkoznak. Az EU idevágó szakpolitikája az egyik legátfogóbb rezsim a világon, hiszen egy csomó közvetlenül alkalmazható jogot fogalmaz ez meg az EU légi utas közlekedéseiről, utas jogáról szóló szakpolitika, az egyik zászlós hajó szakpolitika, olyan, mint a roaming rendelet, vagy az általános adatvédelmi rendelet, a GDPR-ról szóló rendelet. Ennek a rendeletnek az a célja, hogy magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítson az EU-ban, azáltal, hogy a segítségnyújtást és kompenzációt kínál az légiutasoknak akkor, amikor um, upgrade-olják, downgrade-olják um, az a helyet, um, nem szállhat fel a repülőle, vagy pedig törlik a, járatot, vagy jelentősen késik. A rendkívüli hiva, esetekre hivatkozva Persze a légitársaságok kivonhatják magukat a felelősség alól, de ez a force major um, kategóriát definiálni kell. Nos, a rendeletnek um, a kezdetektől fogva sokan nem feleltek, meg hivatkozva vulkán kitörésre, sztrájkra, gyakran uh, sérülnek az utasok jogai Európában. tisztában vagyunk vele, hogy milyen nehéz ezen joghoz jutnia az utasoknak, és milyen nehéz a jogorvoslatot elérni. A légitársaságok inkább jogi útra terjedik, terjesztik az ügyet, és gyakran a bíróságok sem rendelkeznek elő információval. Egy-két tagállamban keresett begyűjtő, ilyen csoportos keresettér felelős ügynökségekhez fordulnak az utasok. A rendelet decentralizálja a végrehajtást a tagállamokra, akiktől azt várják el, hogy egy nemzeti végrehajtó testületet hozzanak vissza, amely befogadhatja az egyes panaszokat. A tagállamok nemzeti szankciókat kell, hogy kiszabjanak, amelyek hatékonyak és arányosak. Az Európai Bizottság és a tagállamok nagy erőfeszítéseket tettek a végrehajtás javítása érdekében, és hogy arra ösztönözik a légitársaságokat, hogy megfeleljenek a jogi elvárásoknak. Üdvözöljük tehát ezen um, konfliktus uh, kezelési intézkedéseket. Az Európai Polgári Légiközlekedési Hatóság a 2016-17-es időszakban arról számolt be, hogy az ADR testületekhez való panaszok 75%-át az utasok kedvére döntötték, de ugyanakkor az Európai Számvevőszék által készített vizsgálat, melyet november 8-án publikáltak, arra a következtetésre jutott, hogy az európai utas jogi rendszer jól fejlett, de ugyanakkor komoly erőfeszítéseket kell tenni az utasnak, hogy a neki járó kártérítést megkapja. Tíz tagállamot vizsgáltak meg, és itt 2015 és 2017 között a panaszok száma jelentősen megnőtt. A késedelem, a járattörlés vagy a megtagadott beszállás adta a, jogalap, a legtöbb jogalapot. A 2006, 261-es rendelet módosításáról 2013-ban döntött a bizottság, kiköszöbelendő hiányosságokat, hiszen hiányzik egy egységes végrehajtási rendszer Európában, és a légitársaságokat sem kényszeríti a rendszer arra, hogy jobban megfeleljen a jogszabálynak. Az Egyesült Királyságban és Spanyolországban megakadt, a, meg akarják akasztani ezt a folyamatot, illetve ez a két tagállam a tanácsban meg akarja akasztani a folyamatot. Ugyanakkor a 2018-as év egy olyan év volt, amelyben jelentősen nőtt a késések száma, rossz időjárásra, sztrájkokra hivatkozva, és így nagyon sok utas nem tudott elutazni, és ez komoly pénzügyi költségeket rótt a légitársaságokra. 2018. július 18. 10, júliusában a négy legnagyobb légitársaság a bizottsághoz fordult, hivatkozva arra, hogy a lé, francia légi közlekedési sztrájk force major-nek, vagy viszmajor tényállásnak számítandó jelentős aggályok fogalmazódnak a tekintetben, hogy a piac képes-e az légiutasok jogait teljes egészében teljesíteni. Előadásom második részében öt területről szeretnék beszélni, amelyek javításra szólnak és ajánlásokat fogalmazok meg az Európai Parlamentnek és az er-, nemzeti parlamenteknek, illetve más európai intézményeknek. Ki kell hangsúlyozni, hogy a jogalkotói reform hiányosságai miatt a bizottság 2013-as hiány listája továbbra is fennáll. Mi ez az öt téma, amelyről beszélni szeretnék? Az utasok, tudat, utasok informálása, a jogi kiszámíthatóság, a nemzeti végrehajtási rezsimek, az egyéni végrehajtás és jogorvoslat, és a szabályozási teher a légitársaságok számára. Vegyük az elsőt utasok informálása. Alapvető előfeltétele a jogszabály érvényesülésének, hogy az utasok tisztában legyenek az őket illető jogokkal. Az ombudsasszony, Riley asszony beszélt az állampolgárok tudatosságának fontosságáról bevezetőjében, és arról, hogy az európai parlamenti választások közelegvén milyen fontos, hogy az állampolgárok tisztában legyenek vele, milyen jogokkal rendelkeznek. Ugyanakkor az egyik jelentés, az ECE jelentése, az Európai Számvevőszék jelentése azt mutatja, hogy a megkérdezettek 39, csupán 39%-a van teljes egészében vagy részben tisztában az őket illető joggal. Ráadásul az utasok nem is mindig pontosan vannak tisztában azzal, hogy milyen jogokkal rendelkeznek a nemzeti parlamenteknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a nemzeti végrehajtó testületek aktív szerepet játszanak, és lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy az utasok figyelmét felhívják a lehetőségekre. A számvevő szék jelentése kiemeli, hogy a bizottság fontos lépéseket tett e célból, de arról is beszél, hogy az online iránymutatás nem mindig egyértelmű, hogy az utasoknak hogyan kell érvényesíteniük a jogukat. Tíz felvetéssel, ötlettel él a számvevőszék, ahol érdemes a helyzetet javítani. Tovább megyek a jogi biztonság szempontja vizsgálatára a jogi keret megértése problémát jelent az utasok számára. Egy sor szürke zónát tartalmaz. Ez, ezek olyan um, előírások, amelyeket szélesebben vagy szűkebben értelmezve más eredményekre jutunk, ilyen például a Viszmájor tényállása. A sok magas szinten ítélkező bíróság hozott ítéletet, de ennek ellenére még mindig nem elég egyértelmű a rendelet értelmezési értelmezésem. Nagyon komplex a rendelet, és nehéz lehet minden egyes egyszerű utasnak értelmezni ezt. A jogi bizonyosság javítása érdekében a nemzeti parlamenteknek biztosítaniuk kell, hogy a végrehajtó testületek valóban mindent megtesznek a jogorvoslat érvényesítése érdekében. Mondok egy példát. 2018. júliusában az Egyesült Királyság polgári légiközlekedési tá- hatósága sajtóközleményt adott ki, mely meghatározta, hogy milyen joggal rendelkeznek a Ryanair Strike által sújtott utasok. A bizottság ezen felül a jogalkotás utáni iránymutatásban is ö, segítheti a jogbiztonság megteremtését, az, és így a nemzeti parlamentek és az EU intézmények összességében hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jogbiztonság megerősödjék. A harmadik szempont, amelyről beszélnék, a nemzeti végrehajtó rezsimek megteremtése. Ez az egyik legnagyobb hiányosság az rendelet végrehajtásában. A rendelet eh, nagy eh, mérlegelési jogkört biztosít a tagállamoknak, az értékelés és a végrehajtás során, mi több, a legtöbb nemzeti végrehajtó rezsim nem elég erős, és ilyen módon nem tudják elriasztani a légitársaságokat. Hiányoznak a források, nem rendelkeznek elég operatív vagy technikai felkészültséggel a Viszmaier tényállás megállapítására, a szankciók túl alacsonyok ahhoz, hogy erjesszák a légitársaságokat. A bizottság 2014-es jelentése arról számolt be, hogy egy-két tagállamban kevesebb, mint 1000 euró büntetést lehet csupán kivetni, ez nem elrettentő, nem elég proaktív a fellépés, nem minden jogsértést szankcionálnak. Ugyanez a 2014 jelentés arról is beszámolt, hogy a nemzeti végrehajtó testületek nem voltak elég elkötelezettek a, a jogsértések szankcionálásában, ez néha csak egy-két százalékára az esetekre terjed ki. Ráadásul a szankció kivetésének jogi küszöbét nagyon nehéz elérni, bizonyos országokban nem is közigazgatási, hanem büntető eljárást kellene indítani. Ez is hiányosság. Egy-két tagállamban a nemzeti végrehajtó testületök nem rendelkeznek jogi felhatalmazással, hogy egyedül lépjenek fel és járjanak el. Jogi vagy gyakorlati nehézségek merülnek fel a szankciók meghatározása és elkivetése területén a másik tagállamokban, az egyik tagállam hatóság által. Ráadásul a rendelet nemzeti végrehajtó testület általi értelmezése különös tekintettel Viszmajor tényállása különbözik az egyes nemzeti hatóságok között. Mi több, a Viszmajor tényállások vizsgálatának szintje is különbözik a tagállamok között. Ez egy olyan terület lehet tehát, ahol a nemzeti parlamentek jelentősen javíthatják a nemzeti végrehajtási környezetet, egy nemzethajtási végrehajtási politikának hatékony hatással kell járnia, el kell riasztania a légitársaságokat a jogsértéstől, és biztosítani kell, hogy a légitársaság ne járjon jobban, hogyha megsérti a jogot, tudva, hogy az legtöbb utas úgyse fog élni a fellebezés jogával, a jogorvoslat jogával, és ilyen módon kvázi büntetlenek maradnak. A rendeletben meghatalmazott fellépés az úgynevezett responsív szabályozás elvéről beszél. Azaz tehát ugyanakkor egyre inkább a szaktudósok a staged approach enforcementről beszélnek, tehát egy célirányos fellérésről, amelyben Például azzal arról győzik meg a panaszosokat, hogy éljenek a fellebbviteli, illetve a panaszjogukkal. A holland végrehajtó testület holland, eh, honlapja egy intervenciós létrát is eh, ábrázol, amely az intervenciós lépéseket mutatja meg. A briefing anyagomban egy végrehajtási piramist is felvázolok, amely megmutatja, hogy hogyan lehet érvényesíteni ezt a jogot. Ami pedig az ajánlásokat illeti, a nemzeti parlamentek jelentős szerepet játszhatnak abban, hogy a nemzeti szakpolitikák és a nemzeti jogalkotói keret megfeleljen ezen ö, proaktív ö, jogelvnek, és ilyen módon a jog érvényesüljön. A negyedik területre beszélek, amelyre érdemes figyelmünket fordítani. A hatékony végrehajtási rezsim fontos része az, hogy az utasok jogorvoslattal rendelkezhessenek, hogyha joguk sérült. Ez egy olyan terület, ahol jelentős előrelépéseket értünk el, például az adérek elterjedésével, de még sok olyan terület van, amely még mindig megakadályozza az utasok joghoz való jutását. Több opcióval rendelkezhetnek az utasok, de az, hogy több választással lehet élhetnek, élhetnek, félre is vezetheti őket, nem tudják felmérni, hogy az egyik és a másik jogorvoslati lehetőségnek milyen előnye van, és ilyen módon gyakran az ADR-hez, nem elég gyakran fordulnak az ADR-hez. 2017-ben a bizottság a, az ADR-ek pán-európai hálózatának létrehozására tett javaslatot, a TravelNet léven jön ez majd létre, amelyben a legjobb gyakorlatokat fogja kicserélni. Ez a hálózat rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy a statisztikai adatokat is felhasználja a 2061 per 2004-es rendelet alkalmazásáról. Az utasok lehetősége rendelkeznek persze, hogy polgári peres eljárást indítsanak, de ez lassú és költséges folyamat lehet. Új EU javaslatok szólnak a közös, a kollektív jogorvoslat lehetőségéről, illetve arról, hogy hogyan lehet a 261-es rendeletet jobban hatályba léptetni. Ugyanakkor a légitársaságok mindent megtesznek az ilyen csoportos kereseti lehetőségek kiküszöbölése érdekében. Itt résen kell lenni. Vita folyt már arról is, hogy technológiát lehetne alkalmazni, hogy automatikus visszatérítést biztosítsanak. 2018. januárjában a Ryanair azt mondta, hogy vizsgálják ezt a lehetőséget. Ez jelentős administratív könnyít, könnyítést jelentene. Az utasok és a légitársaságok számára a számvevőszék az felvetette, hogy érdemes volna bevenni egy kötelezettséget, hogy ilyen automatikus eljárást vezessenek be a légitársaságok. Az Egyesült Királyság Fogyasztóvédelmi Hatósága a WICH eh, névvel egy kezdeményezést indított, hogy ezt bevezessék ezt a jogszabályt, illetve ezt a kötelezettséget, és százezeren írták ezt alá. Az utolsó szempontról beszélek, ez pedig a szabályozói tehercsökkentése. Teljesen világos, hogy a légitársaságok próbálnak megfelelni a 2006-os rendeletnek, de ugyanakkor a Viszmájor tényállásának vita, definíciójában még vita van. Például a duty of care, vagy pedig a sztrájkokra visszavezethető kiad kihatások jogi vizsgálata ajlik, vizsgálják azt, hogy milyen operatív kihatással zárjék ez. Hogyha nem történik jogalkotói keretváltozás, egész addig a, nem lehet ezt a kérdést szabályozni a nemzeti parlamenteknek, tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy olyan szabályokat hozzanak, amelyek a Viszmájor tényállást is lefedik, biztosítva úgy, hogy a nemzeti jogszabályok keretet adjanak a kártérítésre. Egy-két tagállamban erre még nincsen jogszabály, illetve ez nem lehetséges. Azaz következtetésképpen kijelenthetjük, hogy sok tényá, tényező nehezíti még az utasok jogának magas szintű érvényesülését az EU-ban. A 261-es rendelet végrehajtása decentralizáltan zajlódik a tagállamokban, és ezért a nemzeti parlamenteknek kell megtenniük, hogy a nemzeti végrehajtási rezsimek olyanok legyenek, hogy elriasszák a légitársaságokat a jogsértő magatartástól, és biztosítsák, hogy nemzeti források rendelkezésre álljanak. Az EU intézmények ugyanakkor áttekinthetik a 261-es rendelet végrehajtásának kereteit, és ajánlásokat fogalmazhatnak meg a kötelezettségek eh, átalakítására és a szabályozási teher jobb elosztására. Ami pedig a bíróságon kívüli jogorvoslatot illeti, minél nagyobb az ön ösztönző arra, hogy légitársaság számára, hogy megfeleljenek a rendeletnek, annál kevésebb jogsértő viselkedést fognak végrehajtani. Az egyéni jogorvoslat ugyanakkor csak kiegészítheti az állam jogorvoslati funkcióját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt a rendkívül érdekes és fontos előadást. Kedves hölgyeim és uraim, most lehetőséget adok kérdést feltenni, megjegyzéseket megosztani. Ki szeretne kérdezni? Tessék! Senki nem szeretne hozzászólni? Először, másodszor. Köszönöm szépen. Akkor azt gondolom, hogy le kell zárnunk ezt az első panelt. Köszönöm a hozzászólóknak, köszönöm mindenkinek. Nagyon fontos információval szeretnék szolgálni. Mindenkit meghívok ebédre az Európai Ombudsman meghívását tolmácsolom tulajdonképpen. Ebben az épületben, a Brasseri étteremben, a harmadik emeleten lesz ez az ebéd. Hogyha valaki esetleg nem találja meg ezt, akkor munkatársak, a Peti Szakbizottság vagy a Jogi Szakbizottság munkatársai segítenek önöknek. Brasseri ebben az épületben, harmadik emeleten, fél egytől. fél egytől tehát, 35 perc múlva, a harmadik emeleten, a Brasseriben. És 2 óra 30-kor, vagyis fél háromkor folytatjuk a konferenciát, itt ebben a teremben. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és fél háromkor találkozunk itt. Köszönöm.